asszony mandátumát megerősítjük. 2015. október 30-ai nem értem, hogy mi van ideírva, mondja az elnök. Antonio López Isturiz White és tíz további képviselő által benyújtott indítvány 428 aláírást kapott, ezzel megvan a parlamenti többsége, ennek az írásos nyilatkozatnak. A 136-os cikk értelmében ezt a nyilatkozatot a mai jegyzőkönyv mellé csatoljuk, és a címzetteknek továbbítjuk.